Damen und Herren, Kollegen! Kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Linda McEvennel és Valenciano asszonyjal közösen vezethetem ezt az ülést, és a Szaharov díj nyertesének hozzátartozójával eszmecserét folytathatunk. Enzaf Hajdá asszony van itt ma körünkben, aki a felesége és képviselője Raif Badavinak, aki 2015-ben elnyerte a Szaharov díjat. Sajnálatos módon ő sajnos ma nem lehet itt közöttünk, mert továbbra is börtönbüntetését tölti. Egy olyan büntetést, amit mi nem tartunk indokoltnak semmilyen alapon, amely a szólásszabadsággal szembe megy, és amely a mi emberi jogi felfogásunkat teljességgel másnapra helyezi. Nagyon örülünk annak, hogy Stavros Lambrinid is, is itt van körünkben, aki az emberi jogi főképviselő, és a külügyi szolgálat képviseletében is jelen van. Örömmel tölt el bennünket, hogy a Szaharov díj, amelyet 1988 óta osztunk személyeknek, illetve szervezeteknek, mégpedig azoknak, akik a gondolataikkal, a fellépésükkel, arra emlékeztetnek, hogy mennyire fontos a demokrácia, és annak a betartása, hogy az emberi jogokat mindenhol tiszteljék, és az emberi szabadságjogok érvényesülhessenek. Ez a díj egy kollektív és pártokon átnyúló fellépésért érdemli ki a díjat, amely természetesen a mi támogatásunkat is megkapja, hiszen tudjuk, hogy olyan személyekről és szervezetekről van szó, amelyek napi szinten kénytelenek megbírkozni olyan viszályokkal és olyan veszélyekkel, amelyeket mi nem is ismerhetünk. Nagyon sokak és hát többek között mi is olyan területen éltünk, és olyan helyen nőttünk fel, itt az Európai Unión belül is, akik valamelyest ismerik, fel tudják mérni ezeket a nehézségeket, de összesen hasonlítható mindez azzal, amit ezek az emberek megélnek. Az, hogy bizonyos frakcióvezetők engem nem szeretnek, egyszerűen egészen másfajta nehézség. Úgyhogy szeretnénk Hajda asszonynak is elmondani, hogy milyen tiszteljük őt is, férjét is. A világon nagyon sok olyan hely van, ahol napi szinten az alapvető jogokért harcolni kell, és ahol tulajdonképpen az emberek a jövőjüket kockáztatva harcolnak ezekért a jogokért. Mindez pedig azt jelenti, hogy egy közös munkánk van, ezt közösen kell előrevinnünk ezt az ügyet, nem szabad benne kompromisszumokat kötnünk, és persze mindig kérdés a politikában, hogy mit, hogyan valósítunk meg, de nem szabad saját magunkat elárulni azzal, hogy hallgatunk, amikor emberi jogsértésekre kerül sor, vagy nem szólunk akkor, hogyha ilyenre tudomásunk jut. Ban ki mondta, hogy nagyon agresszívé válnak a felügyeleti szervek, a megfigyelő gyakorlatok, és ezek akár szembe mehetnek a személyes szabadsággal, de ez akkor, amikor az alapvető jogokról van szó, indokolt. Badavi blogger esetében azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kontextus, és vele kapcsolatban tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy az ő személyével párhuzamosan nagyon sok más személyt is tisztelünk, akik napi szinten harcolnak és sikra szállnak az emberi jogokért akik úttörő szerepet vállalnak, és mindenképpen példát statuálnak a saját fellépésükkel. Mielőtt átadnám a szót Hajda asszonynak, szeretnék még arra emlékeztetni, hogy a listán két személy neve szerepel, akit jelölhetünk, és akikre vonatkozóan a jövőjéket illetően mindenképpen támogatni kívánjuk ez a demokratikus unit párt Venezuelában, valamint politikai fogjaikat és ők a mi támogatásunk révén valószínűséggel jobb jövő elé néznek, miután a választók ezen embereknek az oldalára álltak. Bízom abban, hogy ez a demokratikus eredmény Venezuelában egy olyan eredmény, amit el fog fogadni az elnök is, és hogy valóban gyakorlatá válhat Venezuelában ez a választási eredmény. Abban is bízom, hogy Boris Nemcov, illetve az ő lánya, aki ma Németországban dolgozik, de az ő pártja is továbbra is megkaphatja a mi támogatásunkat. Ezért pénteken Moszkvában. Kasszianov úrral fogok találkozni, aki Nemcov utódja, annak érdekében, hogy mindezt én is személyesen kifejezésre juttassa. Most pedig ellenállnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Brock elnök úr. Szép estét kívánok mindenkinek. Expressar su pensamiento. Raif Padavi azt a bűnt követte el, hogy véleményének hangot adott. Egyetlen fegyvere volt a szavak. Számunkra ez szinte felfoghatatlan, ez egy hazugságnak tűnik, és el sem képzelhetjük, hogy ilyen kemény büntetésnek teszik ki, és ilyen agresszív módon lépnek fel ellene. Felfoghatatlan és lehetetlennek tűnik számunkra, de mégis így van. Korbácsolással és bebörtönzéssel válaszoltak az ő fellésére, távol tartották a családjától, a gyerekeitől és a feleségétől. Pedig csak egy blogot indított, amelyben a szabad szaudiak emelkedhettek szóra, ez is volt az elnevezése a blognak. Tehát, ahogyan mondtam, számunkra felfoghatatlan ez az eljárás, de mint másként gondolkodó, Raif Badavi hitet tett a szabadság mellett. Nem az erőszakot támogatta. Nem radikálisan lépett fel, de ezek a mérsékelt erők, mint Raif Badavi, aki nagyon megfontoltan szólalt fel, és nem radikálisan, talán sokkal, sokkal erodálóbb hatással lehetnek a, az ilyen elnyomó rezsimek ellen. Nagyon sokszor az a helyzet, hogy el kell fogadni egyszerűen a felettes hatalomnak a fellépését, az élni és élni, hagyni paradigma is ismert. De szerinte ugye a szólásszabadság, a gondolatszabadság az a szabadság, amelyet mindannyian belélegzünk, és nagyon sokan nyilatkoztak ezen a blogon, illetve a bloggal kapcsolatban, és ezért ülő most börtönben annak is, annak a félemének is hangot adott, hogy nagyon sokan jutnak hasonló sorsra, mert nem mondhatják el a véleményüket. Ez az ország, ahogyan már elhangzott, tíz éves börtönbüntetésre és nagyon súlyos pénzbüntetésre, valamint korbácsütésekre ítélte őt. Igyekeztek őt meg kínozni, igyekeztek eltüntetni a művét, de nem sikerült elhallgattatni, és pontosan ennél fogva ez az oka annak, amiért ma itt vagyunk, mégpedig egészen konkrétan az, hogy ne tudják elhallgattatni. A parlament szeretné támogatni ezt a kezdeményezést, és a saját hangját is hallatni. Már februárban elkezdődött ez a folyamat, hiszen februárban jelöltek közé vette föl a listára Badavi urat, a Szaharov díjjelöltek listájára, és most pedig azt követeljük, hogy feltétel nélkül bocsássák szabadlábra Raif Badávit, akit nem is lett volna szabad elválasztani és elkülöníteni a családjától. Pár nappal ezelőtt éjségsztrájba kezdett, és most magánzárkába zárták. Ensaf Haidar, a felesége itt van ma közöttünk, és tulajdonképpen ő is szabadságjogi aktivistává vált, aki kiáll a szabadságért. Közülünk tulajdonképpen senki nem értheti teljes egészében, hogy Heider asszony min is ment keresztül. El kellett, hogy hagyja a családját, magával kellett vinni a kisgyerekeit, 11, 10 és 8 évesek. Kanadába költözött, ami számára egy teljesen ismeretlen ország, azonban ez az ország nyitott karokkal várta. Ensel Fajdának nem volt más választása, mint hogy harcoljon, és bele is állt ebbe a harcba. Most pedig kapaszkodik abba az ígéretbe, amit a férje tett neki, hogy visszatér. És én azt gondolom, hogy ő is hisz ebben, mert mi is ezt tesszük. Azért vagyunk ma itt, hogy ezt lehetővé tegyük. Én bízom abban, hogy ennek a háznak és az Európai Uniónak sikerülni fog kormányaival együtt, hogy újra egyesítse Enszafot Padávival. Gondolunk itt azokra, akis, akik félnek, akik megfélemlítettek, nem merik már hangoztatni a véleményüket, miközben szeretnék a szabadságot előrébb vinni. Nagyon bátor embereknek szoktuk osztani a Szaharov díjat is ma is egy nagyon bátor asszony képviseli itt ezt a fajta gondolatvilágot. Köszönöm. And thank you, Elena, and thank you, Elma, for those. Köszönöm, Elena, ezeket a bevezető szavakat, és nagyon örülök annak, hogy Stavros, Stavros Labridis is itt van köztünk, aki az Európai Unió emberi jogi képviselője, Heider asszony, nagyon örülök annak, hogy eh, társelnöke lehetek ennek a mai ülésnek, ahogy eh, ön is, eh, ahogy elmondták, ön az emberi jogok védelmezője, és el kellett hagyni az otthonát, hogy külföldön lejjen menedéket. Mi azért vagyunk itt, hogy ünnepeljük az ön férjét, és nagyon sajnáljuk, hogy nem lehet itt. Reméljük, hogy a közeljövőben személyesen is találkozhatunk vele ön a, az ő szabadon bocsátásának e, szószólója, és ezért szeretném, hogyha most ön szólna néhány szót, e, itt van két bizottság tagsága, az Emberi Jogi Albizottság, illetve a Külügyi Bizottság. Vannak olyan kollégák itt, akik saját hazájukban befolyásosak. Remélem, hogy úgy érzi, hogy barátok közt van, olyan emberek közt, akik eh, mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítség önt a férje szabadságáért folytatott harcban. Köszönöm öné a szó. Először is szeretnék szívből köszönetet mondani önöknek a mai napon. Körülbelül egy hónappal ezelőtt abban reménykedtem, hogy mivel kiválasztották a férjemet a Szaharov díj átvételére, megnyílik az első ajtó a szabadság felé. Köszönöm Önöknek ezt a díjat, hiszen ennek óriási jelentősége van. Azt, hogy Reifot választották, további reményt kelt bennem. Gondolom, itt most az első lépést megtehetjük szabadon engedése felé. Nagyon köszönöm, szívből köszönöm ezt önöknek. Nagyon örülök, de ugyanakkor nagyon szomorú is vagyok, mert nagyon szerettem volna, hogy Raif is itt legyen ma velünk. Szerettem volna, hogy ő maga vegye át ezt a díjat, és hogy mellette lehessek, de ma sajnálatos módon nem lehet itt, azonban az önök szavai ma reményt keltettek bennem, ugyanis éreztem, hogy egyre nagyobb a remény, hogy Raif szabad lábra kerüljön. Köszönöm a bátorságukért, köszönöm, hogy ezt a díjat Raifnak ítélték. Úgy gondolom, hogy ez a díj szabadon engedése felé a legnagyobb megtett lépés. Ma nincs hivatalos nyilatkozatom, úgyhogy csak szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a nagyon fontos díjért. Nun äh, möchte ich das Wort geben Stavros Lamenidis. Most pedig átadám a szót Stavros Lamenidisnek. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves Saf, kedves Raif, amennyiben Saf átadja uh, az üzenetünket erről az ülésről, erről az ünnepségről, a Szaharov díj a legnagyobb presztízsű eh, emberi jogi díj Európában, és az egyik legnagyobb presztízsű az egész világon. Ezt a díjat eh, az Európai Parlament szabadon választott képviselői adják, 28 ország eh, képviselői, amelyekből áll az Európai Unió. Ez egy jelzés. Európán belül és Európán kívül minden évben odaítéljük a jelzés arról, hogy Európa elkötelezett amellett, hogy fáradhatatlanul kiálljon a vallásszabadság, a szólásszabadság mellett, illetve a kínzás ellen, valamint a visszaélések ellen, kiáll az egyesülési szabadságért, és jelzés ez azért is, mert azt mutatja, hogy Európa elkötelezett azon emberi jogi jogvédők mellett, független attól, hogy hol élnek, akik ezeket a jogokat előmozdítják. Noha a Szaharov díjat most ítéltük oda, Európa figyelme Raif ügye iránt nem új keletű. Január 9-én Frederica Mogherini, az EU külügyi főképviselője, már január 9-én kiadott egy állásfoglalást, amelyben az elvi álláspontot ismertette, vagyis a kínzás jellegű büntetések elleni kiállást, bárhol is történjenek azok, és konkrétan ebben az ügyben. És június 8-án egy másik nyilatkozatban, miután a jogerős ítélet megszületett Szaudarábiában, eh, szintén kiadtunk egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyoztuk, hogy a szólásszabadság fontos, és fontos az is, hogy a fogvatartottak jogait elismerjék. A nyilvános korbácsolás, amelyet az ön férje elszenvedett januárban, az egész világot elképesztette, és arra sarkalta, hogy követeljük, hogy ilyen, ez ne ismétlődjön meg. Nyilván önmagában pozitív tény, hogy eh, felfüggesztették a további korbácsütéseket egészségügyi indokra hivatkozva. Eh, kedves Enszaf, azt reméljük, hogy eh, a büntetés végrehajtását végleg leveszik a napirendről. Az Európai Unió továbbra is felszólítja a szaudi hatóságokat, hogy függesszék fel Badawi úr büntetését, vizsgálják felül a bírósági ítéletet, és fontolják meg a kegyelem adás lehetőségét is. Kedves kollégák, Szaudarábia fontos partnerünk, és fontos gazdasági, kulturális és vallási szereplője a közel-keletnek, valamint a, az iszlám világnak. Mi egy sor egyéni esetet figyelemmel kísérünk a Szaudi Királyságban, és odafigyelünk a tágabb értelemben vett emberi jogi helyzetre. Egy sor aktivistát, ezek közül néhányan kiskorúak, mint például Al-Nimr, szintén megérdemlik a figyelmünket. Noha, nyilvánvalóan a szaudi partnereinkkel nem igen tudunk egyetérteni emberi jogi kérdésekben, különösen az egyéni szabadságot érintő kérdésekben. A szimbolikus eh, autóvezetési jog, mármint hogy a nők kapjanak ilyet, ezen túlmenően is a szaudi partnerekkel egy sor kérdést szoktunk felvetni, amelyeket szeretnénk, hogyha megfontolnának, különösen a szabadság, a eh, vallásszabadság, eh, gyülekezés szabadsága, szólás szabadsága, kínzás elleni fellépés, testi büntetések eltörlése, illetve a halálbüntetés eltörlése témájában. Ez a parlament számos alkalommal már kifejtette, hogy több párbeszédre van szükség Szaudarábiával és az öböl államokkal, és mi erre is törekszünk. Azt reméljük, hogy Szaudarábia a változások előmozdítását eh, kiterjeszti az emberi jogokra is. Eh, tudunk természetesen arról, hogy most szavazhattak a nők először választásokon Szaudarábiában. Eh, ez egy jó dolog. Ugyanakkor volt egy nő, aki nem szavazhatott, mert három gyermekével Kanadába kellett menekülnie, azért, mert eh, halálos fenyegetéseket kapott, azért, mert a férje szabadon elmondta a véleményét. És egy férfi szintén nem szavazhatott, ennek a hölgynek a férje azért, mert most börtönben sínylődik. Remélem, hogy ez a család hamarosan újra láthatja egymást. Az mindezt remélem az ő érdekükben, a gyermekeik érdekében, illetve az emberiesség nevében, a méltóság nevében. Enzaf. Mi is azt szeretnénk, hogyha Raif itt lehetne ma, de ön itt van most, helyette. Ön nem akart bátor lenni, ön nem akarta az élete elmúlt két évét arra öm, annak szentelni, hogy a férje szabadságáért küzd. A gyermekei sem akartak ezen, az, ezeken a szörnyűségeken átmenni, de ön kitartott és kiállt a jogaikért, és nagyon örülünk és büszkék vagyunk, hogy itt van köztünk. És remélem, hogy tudunk segíteni önnek, és remélem, hogy a Szaharov díj segíteni fog abban, hogy lezárhassuk ezt, a, ezt az ügyet, és visszatérhet a boldogság az önök családi életébe. Köszönöm, hogy itt, volt, itt, itt van. Thank you very much for um, those. Köszönöm szépen ezeket a szavakat. Most Alió Mári asszony kapja meg a szót, aki az ázsiai kapcsolatokkal foglalkozó szakbizottság delegáció elnöke. Ja, Merci. Delegáció elnöke. Nagyon köszönöm a szót. szeretném én is üdvözölni Önt, mint tiszteletbeli meghívottunkat itt az Európai Parlamentben. Mindig nagyon fontos számunkra, hogy lássuk azokat a nőket, akik a golf, a öböl vidékéről érkeznek, és elmondják, hogy milyen ott az élet. Azt gondolom, hogy fontos, ahogy ezt hallottuk is, hogy valós dialógus alakuljon ki, mert ez viszi előre a dolgokat. Vannak olyan kapcsolataink, amelyek gazdasági jellegűek sokak számára, de tudni kell azt is, hogy nagyon sok ismeretlen tényező veszi ezt, ezeket körül a két oldalon. És tényleg a dialógus segíti elő azt, hogy jobban megértsük egymást, és így tudunk előrelépni több téren is. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, akár csak az is, hogy Európa egyértelműen megerősítse azt, hogy mik a saját értékei. Ez ma is így történik, egy szimbolikus gesztuson keresztül. Üdvözlöm Önt tehát, és én magam személyesen is üdvözlöm Önt, hiszen nagyon remélem, hogy azok a megpróbáltatások, amelyeket gyermekeivel együtt át kell élnie, hamarosan véget érnek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm mindazt, amit tesz, és kérem, adja át azokat a kívánságainkat, amelyeket itt megfogalmaztunk környezetének is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most a frakciók hozzászólói következnek. Minden frakció egy képviselője kap szót, és aztán fog, folytatjuk. Preda úr következik, aztán Panzeri úr, először a néppárt, aztán a szocialisták. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is a néppárt nevében szeretnék köszöntet mondani Száfájdár asszonynak, hogy eljött ma hozzánk, és itt van egész héten, hogy Raif Badawi-ról beszélhessünk, és hogy átveszi a Szaharov díjat férje nevében, aki sajnos nem lehet jelen. Lambrinidis úr elmondta, milyen fontos az Unió számára Badawi, Raif Badawi, Badawi esete és milyen fontos, hogy, átve, hogy átadhassuk a Szaharov díjat. Először is ez azt bizonyítja, hogy a szólásszabadság alapjog nem képezi alkutárgyát. A második ok pedig az, hogy senkit sem szabad bebörtönözni, sőt, testileg fenyíteni azért, mert szabadon elfundja gondolatait. A Szaharov díj tehát rendkívül fontos szimbolikus díj, ami az emberi jogvédők biztonságát, a gondolat szabadságát képviseli. Először is azt szeretnénk, hogyha ez a díj első konkrét lépés lenne Badawi úr szabadlábra helyezése felé, de egyébként frakciónk elnöke, Manfred Weber úr is ezt fogalmazta meg, amikor Bádavi asszony találkozott vele hiszen május 26-án találkoztunk. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy tökéletesen egyetértek Lambrinidis úrral és Ájumadis asszonynal, szükség van a dialógusra Szaúd-Arábia és az Európai Unió között az emberi jogokról, és a közelmúltban, amikor Szaúd-Arábia képviselőit fogadtuk a külügyi bizottságban, mi is utaltunk erre és a legfontosabb végkifejlete ennek Raif Badavi szabadon hely, lábra helyezése lenne. Köszönöm. Köszönöm, Ánszály úr. Köszönöm, elnök úr. Az egyetemes nyilatkozat 19. cikke értelmében minden személynek szólásszabadsághoz van joga, és így minden módon kifejezheti ezt, és függetlenül a határoktól. Emlékeztetni szeretnék erre a cikkre, mert ez az a fákja, amely vezérel minket az emberi jogok terén, amikor nem tartják ezeket tiszteletbe. És az Európai Parlament frakciónk javaslatára ezért döntött úgy, hogy Raif Badawinak ítéli a Szaharov díjat, amit felesége vesz át holnap az, az ünnepélyes átadón. Ő békésen gyakorolta szólás szabadsághoz való jogát, és február 12-én pontosan ezért ítélte Bádavinak ezt a díjat az Európai Parlament, mert Szaúd-Arábia szabadon kell, hogy engedje ragaszkodnunk kell ehhez. Igaz, hogy Szaúd-Arábiában a közelmúltban a nők is szavazhattak, ez az első lépés, de még nagyon-nagyon hosszú út áll előttük. Ezért fontos, hogy az Európai Unió újra átfontolja a kapcsolatait Szaúd-Arábiával, mert az energetika és egyéb problémák nem kérdőjelezhetik meg a legfőbb, legfontosabb érveket, az emberi jogokat. Ezért a feladatunk az, hogy mindenképpen támogassuk azt, hogy Raif Badavit szabadon engedjék. Thank, thank you very much, and I'll take Charles Tannock for the ECR group. Uh, thank you, uh, Madam uh, President. Uh, Charles Tannock, ECR. Köszönöm, uh, Ensaf uh, asszony, uh, üdvözlöm Önt az ECR frakció nevében. Ön, az Ön férjét mi is javasoltuk erre a díjra, akinek uh, büntetése barbár és uh, hihetetlenül aránytalan, és feltétel nélküli szabadonbocsátását kérjük, illetve kegyelmet a királytól. A, a királyi házat Nagy-Britannia is szövetségesének írja le, ugyanakkor nagyon súlyos jogsértések vannak, például Al Némre eh, kiskorú eh, síta személy halálos ítélete, eh, leginkább azért ítélték őt halálra, mert egy magasrankú síta pap rokona Eh, az Al-Saud ház eh, által gyakorolt iszlám, amelyet, eh, amelyet exportálni próbálnak a világban, komoly problémákat okoz a szunita világban, olyan helyeken, ahol korábban a szufi iszlám toleranciáját gyakorolták. Tehát ennek a dolognak van egy külpolitikai aspektusa is, annak a politikának, amit a szaudi királyság folytat, és a Badawi ügy azért is is eh, szimbolikus, mert eh, messze túlmutat az öböl térségen, eh, és ezért is üdvözöljük Badawi úrnak a bátorságát Szaudarábiának. Most a nők önkormányzati szavazati jogán messze túlmenő reformokat kell végrehajtaniuk, hogy elérkezzenek a 21. században a nők ehm, vezetésének megengedése, például egy jó lépés lenne. E, évek óta beszélnek erről, de továbbra sem kaphatnak jogosítványt. Emellett azt is látjuk, hogy Szaudarábia ehm, komoly civil áldozatokkal járó bombázásokat folytat Jemenben, ami a proxy háború része, amelyet Iránnal folytat és én éppen ezért arra is felszólítom a királyságot, hogy ezeket a bombázásokat fejezzék fel, fejezzék be. Tehát a Szarovdi odaítélése Badawi úrnak felnyitja a szemét egy sor európai kormánynak, különösen Nagy-Britanniának és Franciaországnak, mely két ország nagyon szoros gazdasági kapcsolatokat ápol a Szaudi királysággal, Eh, és arra vezet, hogy eh, nem folytathatjuk a business as usual politikáját eh, a szaudi királysággal mindaddig, amíg az emberi jogok területén komoly reformokat nem vezetnek be. Thank you, Madam Sharka, for the ALDE group. Thank you very much. Um, dear Ms. Hyde. Köszönöm szépen, Hyde asszony. Nagyon örülök, hogy újra itt van, és nem tudok csak egyetérteni Stavros labrinidis amikor azt mondja, hogy tényleg ön az, aki megtestisíti a nők hatalmát és felépésének erejét Szaud Arábiában. Ön és a gyermekei bízom benne, hogy nagyon hamar újra együtt élhetnek a férjével, illetve az apjukkal, és remélhetőleg jó egészségben fognak újra találkozni. Nagyon örülök annak, hogy dacára annak, hogy az emberi jogokkal kapcsolatosan azért sokszor vannak agályaink Szaudarábiában. Mi az ön irányába a legnagyobb elismeréssel szolgálhatunk, ami nem más, mint a Szaharov díj. Azt hiszem, hogy mindenkinek elé idegeníthetetlen joga az, hogy higgyen a szabadságban, bárhol is éljen, itt Európában, Szaudarábiában, Iránban vagy máshol, és nem engedhetjük meg, hogy relativizáljuk a kulturális jogokat, az egyetemes jogokat, és azt hiszem, hogy Raif elkötelezettsége is pontosan ezt mutatja, hiszen a legbarbárabb büntetés sem tántorította el a férjét attól, hogy a szabad liberálisok hálózatát fenntartsa. Most, miután már 50 nyilvános korbácsütést megkapott, felfüggesztették a további korbácsolást, arra való hivatkozással, hogy nem élte volna túl, valóban felért volna egy halálbüntetéssel a további korbácsoltatás. Adávi úr azt mondta, hogy számomra a liberalizmus gyakorlatilag azt jelenti, hogy élni és élni hagyni, és azt gondolom, hogy ez a szlogen, amely valóban, főleg, hogyha a szaudi verzióra gondolunk, ezt pontosabban kell definiálnunk. A liberalizmusnak a paramétereit kell pontosítani, ami az igazságnak az exkluzív birtoklását jelenti Szaudarábiában, anélkül, hogy egyes elemeit vitára bocsátanák, vagy egyáltalán értelmezni kívánnánk ezt a kifejezést. A liberalizmussal szemben egyszerűen ellenségeskedésnek a magvát vetették el az emberek fejében, ezért nem tud gyökeret verni ez a gondolat a mi világunkban. Tulajdonképpen ezért el is vész a liberalizmus, elviszi a szél, mint a sivatag homokját. Az EU Szaudarábiával szembeni kapcsolatait most már nagyon pontosan vizsgáljuk, nyomon követjük, felülvizsgáljuk, és ideje is volt, hiszen a dzsihadisták destabilizálják a régi országait, és ezért erre oda is kell figyelnünk. Számunkra azonban a szaudi embereknek a szabadságjogait, akár kikről is legyen szó, bloggerekről, írókról, költőkről, szabadgondolkodásúakról, ateistákról, őket mindenképpen támogatnunk kell, és véget kell vetnünk az ő büntetésüknek, mert gyakorlatilag ez szinte olyan, mint a, a szélsőséges iszlamisták általi támadások, úgyhogy lépni kell mindkét oldalon. Adam Vergier, Vergia for the GUE Group. Köszönöm szépen, Vergia asszony következik a GUE képviseltében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! megtiszteltetés számunkra, de asszony, hogy itt üdvözölhetjük. Nyilván szívesebben üdvözöltük volna körünkben a férjét, őt pedig azért ütélték el, mert elkövette azt a bűncselekményt, hogy elmondta, amit gondolt. Ezer korbácsütése barbár módon, és ma éjségsztrájba kezdett. Ön mellette van. még úgy is mernék fogalmazni, hogy ugyanolyan bátran üdvözölnünk kell mindazt a megpróbáltatást, amit végigcsinált vele együtt. Asad Fayad úr november 17-én, akit halálbüntetéssel sújtottak, istenkáromlás mondván elkövetett költő, és két évvel ezelőtt a Velencei Biennálison Szaúd-Arábiát képviselte. És ez az új, és ez a fiatal sita, akit lefejezésre és keresztrefeszítésre ítéltek, mert azt a bűncselekményt követte el. Úgyhogy ezek egyszerűen elviselhetetlen dolgok, egy olyan országban, amivel kereskedelmi kapcsolatokat folytatunk, és tíz év óta nem végezte ki annyi embert, mint amennyit eddig. 150-et, ez a legrosszabb ilyen szempontból a régióban. Ahogy Lambredinis úr is tette, üdvözölni szeretném azokat a nőket, akik szombaton mertek megjelenni a helyhatósági választásokon ezeket a bátor nőket, azt a 900-at, akik jelöltetni merték magukat. Az utolsó becsések szerint csak 17-et választottak meg, és azt gondolom, hogy őket is üdvözölnünk kell ebben a kontextusban. Asszonyom, igen, az önférje szimbólum. Szimbóluma mindazoknak, akiket azért ítélnek el, mert elmondják a gondolataikat, Szaudarábiában és a szomszédos országokban, ahol a legszörnyűbb rendszer uralkodik a világon. Barbár módszerrel uralkodnak, ezt el kell ítélnünk, hogy férjét hamarosan szabadon engedjék. És kivételes módon most teljesen egyetértek tanokórral, úgy gondolom, hogy ezzel az országgal a kereskedelmi kapcsolatok nem folytathatók, úgy gondolom ezt én, mint francia. És végül üdvözlöm a bátorságát, el kell mondanom, hogy büszkék vagyunk azért, hogy itt van mellettünk, bízon, ön mellett vagyunk. Köszönöm. Barbara Lochbieler asszony a zöldektől kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen önnek is, Heider asszony, hogy eljött ide közénk. Az öt frakció nevében szeretném tiszteletünket az ön kifejezésére jutatni a politikai kampányáért és azért, hogy kiszabadítsa a férjét. Természetesen gratulálunk is a férjének, hiszen ez a díj az ő bátorságát is méltatja, hiszen nagyon okosan eh, lépett fel a szabadságjogokért Szaúd-Arábiában. Adel asszony nem szólt arról az beszédében, hogy magánzárkába zárták a férjét és éjségsztrájkba kezdett, de bízom abban, hogy ennek a dének a kapcsán ö, nagyobb közönségelés tárulhat most az ő helyzete. Tudjuk, hogy a szaudarábiai börtönökben rettenetes helyzetek ural, helyzet uralkodik, kínzások mindennaposak, dacára annak, hogy a büntető törvénykönyvben tiltva van aki ellenkező politikai véleményt képvisel, kockáztatja az életét, kockáztatja az, hogy nagyon súlyos büntetésben részesül. Alkail úr, saját maga is emberi jogi aktivista, a legjobb példa erre, Áprilisban, 2014-ben mindenféle magyarázat nélkül fogták el, és 15 évre ítélték az idén azzal az indoklással, hogy nem tisztelné az autoritást és a felsőbb szerveket. Ezek egyedi példák arra, hogy Szaúd-Arábiában hogyan is alakul az emberi jogi helyzet. Szerásképpen szeretnék a szaudi kormányhoz fordulni, feltétel nélkül is azonnal engedjék szabadon Raif Fadávit és a többi emberi jogi aktivistát és politikai foglyot is. Köszönöm. Thank you. The next speaker will be, um... Köszönjük szépen. Koráó képviselő a következő. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném vendégünket üdvözölni, és megköszönni neki azt a harcot, amit vív a emberi jogokért Szaudi-Arábiában. Szaudarábiában. Remélem, hogy a Szaharov díj megváltoztatja családja jövőjét, és férjét szabadon engedik. Remélem, tudom, hogy nem könnyű, de remélem. Nagyon fontosak az emberi jogok ugyanis, és mindig ezekről beszélünk, amikor az Európai Uniós értékekről szólunk, mert Szaudarábia partnerünk, amely egy olyan ország, amelyel jó kapcsolatokat ápolunk, de olyan ország is, ahol a legmélyebben tapossák sárba az emberi jogokat. Nem szabad elfeledkeznünk erről sem az emberi jogokat tiszteletbe kell tartani, de sajnálatos módon ez csak papíron érvényesül. Az a tény, hogy Raif Badavi börtönben van, csak azt illusztrálja, hogy mióta sértik meg az emberi jogokat, a nők jogait az etnikai, a vallási kisebbségi jogokat az szaudarábiák egyszerűen érinthetetlenek. A sajnálatos módon a dollárjuk miatt nem tudjuk elfogadni azt a tényt, hogy Olaszország Szaudarábiát bombázza, amikor mi átadjuk a, a, a Szaharov díjat. Jement is bombázzák hét hónapja, ahol mennyi ártatlan ember esik ennek áldozatul. Itt elhangzanak dolgok, de aztán gyönyörű fényképeket készít a szaudarábiai uralkodókkal, például az olasz miniszterelnök. Ez egyszerűen tarthatatlan. Az emberi jogokat ö, tiszteletbe kell tartani. Januárban ö, ö, hányan nézték végig ennek a büntetésnek az első részét. Egyszerűen nem tehetjük ezt úgy, hogy nem határozottan lépünk fel olyan országokkal szemben, akik rendszeresen megsértik az emberi jogokat, és ilyen módon köszönöm. Thank you, Mr. Takesh from the EPP Group. Ökés úr, néppárt részt. Dear Chairman, Chairwoman, dear colleagues. Kedves elnök asszony, Enszer Haider asszony, kedves kollégák először is. Szeretném teljes együttérzésemről biztosítani Enszár asszonyt, és szolidaritásomat kifejezni Raif Badavi családjának. 1988 óta ítéli oda az Európai Parlament a Szaharov díjat, azoknak, akik kivételesen hozzájárultak az emberi jogok iránt folytatott küzdelemhez. Vallási és politikai okokból börtönözték be a konzervatív Szaudarábiában Raif Badawit, aki a tudatlanság ellen lépett fel. E bátorsága a szabadságába került, a közösség viszont nyert egy emberi jogi harcost, aki harcol az elnyomottakért, a kisebbségekért, a nők jogaiért. Ezen okokból kifolyólag ő az idei Szaharov díjnyertesünk. Ezen díjon keresztül azt követeljük a szaudai hatóságoktól, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék őt szabadon, és eh, állítsák le a korbács büntetés végrehajtását. Emellett követeljük minden olyan személy szabadon bocsátását, akit azért ítéltek el, vagy tartanak fogva, mert éltek a szólás szabadság jogával. A hétvégén láthattuk, és ez némi reménységgel tölt el bennünket, azt a történelmi eseményt, hogy korlátozott módon szavazás, szavazni tudtak a nők, önkormányzati választásokon, miközben számos jogot továbbra is megtagadnak a nőktől. Azt reméljük, hogy ez a fejlemény igazi reformhoz vezet el, és valóban e, meghallgathatjuk a szaudi nők szag, szavát, és ez nem csak egyfajta kirakat e, jelenség lesz. E, de azt reméljük, hogy Badawi úr küzdelme, valamint a közelmúltbeli választások valódi társadalmi felvilágosítás, felvilágosulást jeleznek. Badawi úr kötelezettségvállalása ennek a folyamatnak a lényege, és azt, azt szeretnénk, hogyha a gondolatait is szabadon engednék. Um, Richard Howitt for the S&D Group. Richard Howitt. Köszönöm újra, üdvözlöm Önt itt az Európai Parlamentben, ENSAF. Kanadában találkozt Önnel, és aztán fogadtuk Önt Brüsszelben is, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt most újra eljött. Minden egyes alkalommal azt ígértük Önnek, hogy folytatjuk a kampányunkat Raif szabadon bocsátásáért, a szólásszabadságért, a Szaharovdi eheti odaítélése, az ígéret beváltása, és ezt folytatjuk is egészen addig, amíg Raif eh, szabad nem lesz. Eh, azzal vádolták, hogy megsértette az iszlámot. Mi tiszteljük az iszlámot, és eh, hiszünk a vallásszabadságban, de valóban mi magunk is megsértjük mindazokat, akik, vagy sértéssel illetjük mindazokat, akik az emberi jogokat megsértik, és ezért is csatlakozunk az emberi jogi főképviselőhöz, aki eh, felhívással fordult a szaudi királyhoz, hogy adjon kegyelmet az ön férjének. Ensaf megkapta a svájci szabadgondolkodó díjat, és eh, most megkapja a Szaharov díjat. De van egy díj, a, egy díjat akar ön igazán, nevezetesen a férje szabadságát. Az a fájdalom, aminek véget akar vetni, az a barbár büntetés okozta fájdalom, amelyet az ön férjének el kellett szenvednie. Örülünk, hogy ő azt mondta ha önnek, hogy boldog a díjodaítélése miatt, és reméljük, hogy ez a díj azt a fájdalmat is enyhíti, amit önnek és gyermekeiknek kell átélniük azért, mert az ön férje, az ő édesapjuk távol van. A Szabadságot Raiv Padavinak Életem szerelmének című könyv az ön könyve, és mi itt most az ön szerelmét is ünnepeljük, valamint őt is, és azzal, hogy ezt a díjat odaítéljük, magát az életet ünnepeljük. Thank you. Mr. Austrovicius. Madam Chair, Madam Ensavhaidar. Tisztelt elnök asszony, Szelfájd asszony, Lambrinidis úr, hölgyeim és uraim! A mai nap rendkívüli szimbólumlikával rendelkezik. 26 évvel ezelőtt, 1989. december 14-én Andrei Szaharov elhúnyt. Otthon egyéves menekült státusz után pedig másnap a, a kongresszusban akart felszólalni a volt Szovjetunióban. Tisztelt kollégák! A három jelölt, akit a Szaharov díjra választottunk ki az idén, erőteljes üzenetet közvetített, nevezetesen, hogyha hiányzik az emberi jogok tiszteletbetartása, valami hiányzik az emberségből. Még az európai kontinensen is igaz ez. 2015 nagy kihívás volt ebből a szempontból. Ukrajna keleti részén állandó vérontással kezdődött, és Boris Jentov halálával aki feláldozta életét, hogy az agressziót megállítsa a Kreml részéről. 2015 Szíriában, Irakban és más arab országokban tömegek életének kioltásának éve volt. Diktátorok miatt, azok miatt, akik a földközi tengeri menekülésüket ö, okozták, és itt ölelték halálokat. A történeti választások éve is volt Szaudarábiában, és Venezuela éve. Ott visszatért az élet a rendes kerékvágásba, de Szaudarábiában még azért olyan nagy eredményekről nem beszélhetünk. De ezekben a mozgalmas, zavaros időkben ezt azért meg kell említeni, sőt ünnepelni. Ami engem illet, ez mindenképpen jó hír, hiszen azt jelenti, hogy van értelme az itteni munkának az Európai Parlamentben. Van egy olyan mondás, hogy azok érdemlik meg a szabadságot, akik a szabadságért harcolnak nap mint nap. Az ALDE nevében szeretném üdvözölni Raif Badavit, és munkáját, amelyek ennek a harcnak a szimbólumai. Köszönöm. Um, our next speaker is Ulrike Lunacek for the Green Group. Who is... Lunacek asszony kap szót, aki alelnök is az Európai Parlamentben, és a következő felszólalónk lesz. Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Szeretném az előttem szólókhoz hasonlóan köszönteni a közünkben, körünkben Heider asszonyt, és emlékeztetnénk arra, hogy Strasbourgban találkoztunk pár héttel ezelőtt egy másik eh, díjat kapott Strasbourg városától. Annak idején nem volt még világos, hogy Raif Padavi fogja megkapni a 2015-ös Szaharov díjat, bíztunk benne, de csak később született erről döntés, és nagyon örülök, hogy el tudott jönni ma hozzánk. Annak idején volt bizadalmunk, hogy ő is itt lehet majd körünkben, de sajnos nem így van. Bízom azonban abban, hogy azzal, hogy ön itt van, és szerdán a ceremónián részt vesz, és a nemzetközi híradásokban szerepelni fog, a díjátadással a szaudi rezsimet abba az irányba fogja elmozdítani, hogy kegyelemben részesíti Alkair úrhoz hasonlóan, aki az ő ügyvédje, és nagyon sok más társát is, aki Szaudarábiában börtönben ül. Azért, mert elég bátrak voltak, kimondták a rendszerrel szembeni kritikájukat, mert voltak elég bátrak ahhoz, hogy fiatalon együtt demonstráltak békésen, sok más társukkal közösen illetve hogy nőként bátrakoltak ahhoz, hogy vezessenek autót, hogy most már választhatnak. És azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek a XXI. században a világ bármely országában teljesen természetesnek kellene, hogy legyenek, de sajnos Szaudariában és más országban sincs még így. Meg vagyok arról győződve, ahogyan a kollégák is elmondták, hogy a Szaharov díj Raif Badavi számára egy központ jelentésségű díj, amikor a gondolatszabadságáról van szó, mert sajnos vannak olyan szegletei az ország, a világnak, ahol még nem vagyunk ebben a helyzetben, ahol nincs meg ez a szabadság, de hogyan is léphetnénk akkor fel annak érdekében, hogy jobb helyé váljon egy-egy társadalom, hogy elfogadjuk a különbségeket, hogy az ellenkező más jellegű véleményeket elfogadjuk, hiszen ezek mindenhol ott vannak minden társadalomban. Az ön férjének szavai és tettei, amelyeket le is írt, ezek gyakorlatilag a szabadság szimbólumai és a demokrácia szimbólumai is hiszen bátor volt felszólalni, még akkor is, amikor tudatában volt annak, hogy a hatalmon lévőknek ez nem fog tetszeni. És ez a lényeg. Hiszen az ilyen emberek bátorsága nélkül gyakorlatilag nem lesz változás a világban. Szeretném az ön bátorságát is kiemelni, hiszen ön is elég bátor volt ahhoz, hogy utazzon a világban, számüzetésbe vonult a három gyermekével együtt, hiszen túl nagy veszélynek volt kitéve. És nőként volt elég bátor mindehez. Helyes volt, hogy most a hétvégén végre először szavazhattak Szaudarábiában, és páran passzív szavazójoggal is bírtak, sőt párat meg is választottak. De vajon miért is ne legyen ez így? Miért ne utazhatnának szabadon? Anélkül, hogy a férjük vagy egy más férfi családtag ne kísérje őket? Miért legyen ez probléma bármelyik országban? Miért kell tiltani egy olyan országban, mint Szaúd-Arábiában, ahol a másik oldalon gyakorlatilag a modern kor vívmányai, a komputerek, az autók ott vannak mindenki számára, és szabadon lehet használni. Ezért ön és a férje azt gondolom, hogy tényleg képviselik ezt, beszélni kell a modern világról, annak nagyon sok szintje van, de úgy tűnik, hogy Raif Badavi nem mondhatja mindezt el, nem mondhatja el a liberális gondolatait, és a nők sem tehetnek így. Van, aki azt mondta, hogy Szaudarábia geopolitikai szempontból nagyon fontos partnerünk, mert szükségünk van erre az országra, hogy Szíriában végre béke legyen. Ez azonban ne késztessen bennünket arra, hogy folytassuk azt a gyakorlatot, hogy szemet hugyunk, hunyunk a felett, hogy bombáznak a régióban, és ez szembe megy azzal a magatartási kódexel, hogy például fegyvereket sem szállítunk ilyen övezetbe. Ez mondatja velem azt, hogy Raif Badavinak ezzel, ahogyan megítéltük a Szaharov díjat, elindítja majd Szaudarábiában azt, hogy kegyelemben részesítsék, és mi most azért vagyunk itt, és szerdán is azért leszünk itt, hogy ünnepeljük férjének szavait. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Castaldo. Um, Fabio. Köszönöm szépen, Castaldo következik. Fabio. Köszönöm, elnök asszony, és szívből üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, asszonyom. Ez nagy megtiszteltetés ma este számunkra. Nagyon jól tudjuk, hogy most magán zárkába került a férje, és ez egyszerűen igazságtalanság, mert évek óta folyó perről van szó, amiatt, hogy valamit elmondott, azt, amit gondolt, mégpedig hangosan. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem szabad elfeledkeznünk az alapértékeinkről, gondolnunk kell rá, aki szenved a börtönben. Ahelyett, hogy itt legyen velünk, egyszerűen a ö, korbácsütés nem csak egyszerű büntetés, hanem ö, halál ö, büntetés kimondása. Ö, nagyon sokan ö, szenvedték ezt át. Ö, már ezek az emberek ma szabadok lehetnének, hogyha olyan értékeket képviselne, képviselne ott is a kormány, amilyen értékeket mi a Szaharov díjjal díjazunk. Több mint 500 millió fogyasztó piaca vagyunk. Nekik is meg kell érteniük ezt. És egészen más értékeket kell képviselnie az ottani kormányoknak is, de nekünk is, hiszen fegyvergyártás folyik nálunk is, mi is importáljuk a, ezeket a fegyvereket. Így aztán elfeledkezünk azokról a háborúkról, ahol milliók halnak meg, milliók lesznek árvák. geopolitikai célok lebegnek csak a szemünk előtt. Elfeledkezünk akkor az alapjogokról, a nők jogairól. A Szaharovdi tehát nem elegendő. Nem tudunk jogokat védeni csak szavakkal, hogyha mások profitot termelnek. Egyetértek a kereskedelemmel, de nem bármilyen áron nem szabad csöndben maradnunk az olyan elfogadhatatlan jelenségekkel szemben, amiket nem lenne szabad elfogadnunk. Raifot ki kellene engedni a börtönből, és a családjával kellene, hogy éljen. Nagyon sokszor elfeledkezünk egy szóról, amit pedig hangsúlyozni kellene az igazság jegyében. Köszönöm and then Bjarni Leeds, and then Anna Gomez. Thank you, Madam Chair, Madam Haida. In the... Köszönöm, elnök asszony. Haida asszony. A néppártban, a fejlesztési szakbizottságban hiszünk abban, hogy a fenntartható fejlődés csak szabadság, az emberi jogok tiszteletbetartása, a szólásszabadság tiszteletbetartása mellett érhető el. És ezért döntött úgy az Európai Parlament, hogy Raif Badavinak ítéli a Szaharov díjat. Szeretnénk az önbátorságát is elismerni, asszonyom. Nagyon sajnáljuk, hogy ma Badawi úr nem tudja, illetve a héten Badawi úr itt Strasbourgban nem tudja átvenni ezt a díjat. Szerettük volna, hogyha személyesen veszi át ezt a díjat, a szólásszabadság védelme miatt. Köszönöm. Köszönöm. Négy szó következik a szocialisták nevében, parancsoljon. Igen, tisztelt Heider úr, Lambridis úr. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a szocialisták és demokraták nevében szólalok fel. Örülök, hogy eljöttek hozzánk, hogy ápolják a kapcsolatot velünk továbbra is, és hogy közösen tudunk így siklaszállni azért, hogy a férje végre kiszabaduljon, hiszen eh, jogellenesen igazságtalanul börtönözték be. Elhangzott már, hogy olyant is megélt, amit sokunk közül nem. Én magam olyan diktatúrában nőttem föl, ahol a barátainkat, illetve azok hozzátartozói bebörtönözték, a volt NDK-ban, a szocialista időben, hogy a szabadság a mások gondolkodók szabadsága. Ezt gondolták. Az ön férje is ezt képviseli, hiszen ezért az emberi jogért szállt síkra. És ezért én mindenképpen szeretnék köszönetet mondani, mélységes tiszteletemet kifejezni, hiszen ő nagyon bátor, nagyon sok ember számára, férfiak, nők számára példaképet mutat, a saját országában és más országban is, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat. Az a büntetés, amelyet el kellett, hogy szenvedjen a férje, is nagy agályjal és megdöbbenéssel töltött el bennünket, a mostani éjségsztrájk viszont annál is inkább. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy hogy van, ön esetleg lát-e valami olyat, hogy hol tudnánk őt, hol tudnánk őt támogatni, vagy van van-e valami olyan helyzet, amire akár mi is felhívhatjuk még a figyelmet, hiszen az éjségsztrájk egy nagyon komplex szituáció. Nagyon örülnék, hogyha erről se beszámolna. Nagyon köszönöm még egyszer ezt a bátorságot, nagyon sok erőt és kitartást kívánok önnek, azért, hogy egyben tartsa a családját, és kívánom, hogy hamarosan közösen a férjével és az egész családba, családjával itt újra köszönhetjük körünkben. Köszönöm. Anna Gomez, an exceptionally Mr. Calm can take the floor. Most jön Anna Gomes, parancsoljon. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van közöttünk. Enszáv január óta videokonferenciák keretében ugye tartottuk a kapcsolatot, és csak négy-öt kollega volt annak idején ott, azon a videokonferencián, de közben ön kitartó volt, támogatta a férjét, és ezáltal óriási támogatást tudott maga mögé felsorakoztatni, és ezért nem is volt vita, hogy ő fogja kapni a Szaharov díjat. Mindenképpen szeretném tisztelemet kifejezni önnel szemben és a nőkkel szemben Szaudarábiában, mert amikor ott jártam, annak érdekében, hogy megírjam a vonatkozó jelentést két évvel ezelőtt, magam is meggyőződhettem arról, hogy nagyon komoly vinkát, munkát végeznek. 17 nő került megválasztásra a hétvégi választáson, és ők reprezentálják, képviselik azt a világot, ami szemben megy gyakorlatilag a középkori felfogású rezsimmel, ahol a férfiak viselik a nadrágot szó szerint, akik, akik őrködnek minden felett, legalábbis hát a családok felett és a barbár rendszerek fenntartása felett. Ez a fajta férfi vezető szerep gyakorlatilag a nők méltóságát kérdőjelezi meg, és ez ellen kell fellépni, hogy ez végre eltűnjön. Arról is meg vagyok győződve, hogy a Szaharov díjazottak hoz hasonlóan ő, ő is el fog tudni jönni majd másoknál is. Előfordult, hogy sikerült megszervezni és remélhetőleg ugyanez igaz lesz a, az ügyvédjére, Al-Kair úrra gondolok, akit megkínoztak. Az ő helyzetére is fel kell hívnunk a figyelmet. És aztán ott van ez a fiatal férfi, Al-Nimr, aki síta, és egy síta, síta sejknek a fia. Most úgy tűnik, hogy hogy tudják, hogy Szaharov díjas lesz Raif, akkor őt valószínűleg szabadon engedik, azonban ezt az említett fiatalembert nem. Al-Nimr, 21 éves fiatal embert nem. Ez kvázi cserébe az, amit csak el tudnak fej, képzelni. Nagyon sok más ember van ugyanúgy börtönben, aki kínzásnak van kitéve, halára is ítélték őket, hallottuk, hogy az előbb is ezt az 50-es számot, 50 kivégzést hajtottak végre. De Bahreinban, Jemenben gyakorlatilag ugyan ezt a politikát képviseli, nagyon sokan vannak ott is börtönben, és ez az iszlámmal szembeni sértés. A szalafisták, csihádisták tulajdonképpen Szaudarábiából kapnak támogatást, ezt hallottuk és azért a muszlim világban ez is nagyon szembe megy az ottani elképzeléseket. Tehát ezt nem lehet fenntartani, nem lehet a szaudarábiai rezsimmel ugyanúgy folytatni a mindennapjainkat, mint eddig. Elnök, köszönöm szépen, most pedig abszakap szót. Thank you, Chair. I promise you I'll be brief. Just quick to... Köszönöm, elnök úr, nagyon, elnök asszony, eh, eh, gyorsan fogok eh, beszélni. Először is Heider asszonyt üdvözlöm. Tavaly jártam egy európai parlament delegációval Szaudarábiában is felvetettük Badawi úr ügyét a szaudi kormánynál is, illetve emberi szervezeteknél is. Nagyon sajnálom és csalódott vagyok, hogy azóta sem engedték még el. Két dolog lepett meg akkori látogatásunk során. Először is az, hogy eh, milyen sok eh, befektetés van eh, az oktatásban, a másik pedig a szaudarábiai igazságügyi rendszer. Azt gondolom, hogy ott komolyabb együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy konzekvensebbek legyenek az ítéletek, mert jelenleg egy bíró azt csinál, amit akar, és hosszú távon ez az összes ügyünkben segíthetne. Én egyetértek azzal, hogy párbeszédre van szükség, Szaudarábia fontos, volt tegnap is, és fontos ma is, valamint fontos lesz holnap is a világ számára, egész egyszerűen azért, mert a Mohamedán világban, amely a világ népességének negyede, olyan fontos szerepet tölt be. Én örülök, hogy a nők indulhattak és szavazhattak a választáson, 17-en nyertek is közülük, remélem, hogy ők is járnak majd az Európai Parlamentben, és részesei lesznek annak a párbeszédnek, amit mindannyian kiválunk, kívánunk. Én eh, azt gondolom, hogy eh, ez eh, nem történelmi abban az értelemben, hogy a Mohamedán világban a nők mindig is szerepet játszottak a politikában és a közéletben. Örülök neki, hogy ezt újra felfedezték Szaudarábiában, és remélem, hogy ez a folyamat fel fog gyorsulni. Végezetül megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy Szalmán királyhoz felhívással éljek, hogy adjon kegyelmet Badawi úrnak, legyen irgalmas, mert Rabiaval hónapot éljük, amely a 12. hónap, a próféta születésének hónapja, aki egyébként a kegyelméről volt ismert a világban, és remélem tehát, hogy ez a, a kegyelem fogja majd eltölteni a királyt is, és a holnap találkozunk a, az ebédnél. Um. Thank you, Madam Haida. You've heard... Köszönjük szépen, Haida asszony hallotta a különböző politikai hátterű kollégáknak a hozzászólásait különböző országokból jönnek, különbözőképpen vélekedünk bizonyos kérdésekben, de az alapvető emberi jogokban mindig egyetértünk, ezeket nem lehet lábbal tiporni, és nagyon bízunk abban, hogy szabadon engedik a férjét, úgyhogy nem tudom, hogy zárszóként kérje még az ott, mert mindenképpen öné a lehetőség. أرجع وأشكركم مرة أخرى Még egyszer szeretnék önöknek köszönetet mondani. Szavaik reményel töltenek el. Nagyon köszönöm. Ugyanakkor két dolgot szeretnék elmondani. Raif nem magán lárkában van. Csütörtökön visszakerült egy börtönbe, és ezért arra következtettünk, hogy olyanok közé került, akiknek lezárták az ügyét. Kedden kezdett sztrájkba azért, hogy visszavigyék abba a börtönbe, ahol korábban volt. Tehát a Szaharov díj után nagyon reménykedtem, hogy visszakapja a szabadságát. Aztán a svájci kormány nyomást gyakorolt a szaudi kormányra, hogy újra tárgyalják az ügyét, de aztán átvitték egy másik börtönbe. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a díjat neki ítélték, hiszen óriási jelentősége van ennek nagyon nagy az erkölcsi értéke, és nagyon remélem, hogy a gyakorlatban is ö, nagyban befolyásolja majd Raif ügyét. És reménykedhetünk abban, hogy néhány nap múlva ismételten otthon lesz. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon kellemes estét kívánok Önöknek. Elena, final word. Elena, az utolsó szó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Szerdán lesz az ünnepélyes díjátadás. Köszönöm. A koordinátoroknak, az alánököknek egy vacsora lesz. Köszönöm, asszonyom, hogy eljött hozzánk. Nagy megtiszteltetés számunkra. Stavros, köszönöm, hogy eljöttél. Itt leszünk egész héten, és remélem, hogy ön is. Köszönöm, kedves kollégák, kellemes estét, köszönet a tolmácsoknak is, a tolmácsok is köszönik az elnök asszony kedves szavait.